majd felszólalni ellene. A mai elfogadott szövegeket a megfelelő fórumokra továbbítjuk, és ezzel az Európai Parlament eheti Strasburgi ülését berekeztetjük.